I would like to start the committee. Szeretném elkezdeni a szakbizottsági ülést, még akkor is nagyon kevesen vagyunk, de akkor itt van, kérem üljön le, és kezdjük el. A napi rendet látták, elfogadnak tekintjük. A szeptemberi és októberi ülések jegyzőkönyvét körbeadták. Can also be approved. Tehát megkapták ezeket arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Frontex jelentésről szóló szavazás, amelyet közösen fogunk a Peti és egy részről elfogadni, hétfőn lesz, 16-án tehát, délután 6-tól. Nagyon hosszú szavazás lesz, mert 195 módosítón kell végig rágni magunkat. A Peti Júri közös workshop a határon átnyúló elfogadásokról december 1-én lesz délután 3-tól 6-ig. A programot majd kiküldjük nem sokára. Egyéb kérdések lennének-e majd senki részéről? Akkor tájékoztatás gyanánt mondom, Nagy-Britanniába utazik egy tényfelszálló, utazott egy tényfelszálló delegáció múlt héten, a zöld héten. Hadd fejezem ki hálámat a titkárságnak, különösen Claire-nek, aki most nincs itt sajnos, neki szeret majd megköszönni, adják át neki, nagyszerű munkát végzett előkészítve ezt az utat, és nagyon gyümölcsöző is volt egészében eredményes. Én elnököltem, és a jelentést megkapják majd erről. 80 vettek részt rajta, mint tudják, a célja az volt, nem petíció benyújtókkal találkoztunk, hanem stakeholderekkel, gyakorlati emberekkel, a szülők beleegyezése nélküli gyerek elvétel, illetve árvaházi elhelyezés témájában. A szülőbedzés nélküli ilyen esetek ügyét tártuk fel. Anglia és Wales sajátságos Európában tudunk tavaly, csak tavaly 5000 gyereket adoptáltak így, ilyen rendszerben. Csak Nagy-Britannia és két másik tagállam engedi egyáltalán meg, hogy a szülőbegyűlése nélkül bárki adoptáljon gyereket. Ennek az egész társadalmi jogi hátterét szerettük volna megvizsgálni, amely ebben a magas számban jelenik meg. Rövid volt az út, ám lehetőségünk volt nagyon sok szakértővel találkozni, széles merítésű körben, találkozunk szociális munkásokkal, újságírókkal, a jogi, pszichológiai és gyakorlati tanácsot adó szervezetekkel, a szülők képviselőivel, rendőri, Scotland Yarddal is találkoztunk a rendőrségi szervek körében, a angliai családi családi igazságszervezet elnökével is találkoztunk, aki teljesen másképp látja a dolgot, mint elődje. Aztán találkoztunk a bolgár és lett diplomáciai szolgálatok vezetőivel Nagy-Britanniában. Családjogban jártas jogászokkal, egy volt és egy jelenlegi parlamenti képviselővel, akik a, család, akik a családok jogaiért harcolnak, a politikai profiljuk része ez. Első alkalom volt, hogy, hogy teljesen összeegyeztethetetlen álláspontokkal találkoztunk. Ám az eszmecseréknek köszönhetően most már világosabban látjuk a dolg hátterében levő érdekeket és kihívásokat minden felett beleértve. Úgy gondolom, valamiféle konklúziók levonhatók lesznek majd abban a munkadokodónkból, amelyet majd megírunk, és a végén Szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon érdekes, nagyon hasznos út volt mindannyiunk számára. Az első tényfelszá... ilyen az első tényfelszálló út volt ebben a ciklusban, és így megfelelő mércét teremtett tartalmi minőség, hatékonyság szempontjából, részvétel szempontjából és logisztikai szempontból kijelölte a következő ilyen utak minőségét. Claire most már itt van, megint megköszönöm a munkádat várjuk a munkadokumentumot, amely az eredménye lesz mindennek. Menjünk tovább, hetes napi rendi pont, a gyermekekről szóló munkacsoport első ülése október 19-én volt. Elénora Évinek adom meg a szót, aki beszámol ennek az eredményéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogy mondotta, az első ülésünk hétfőn volt, október 19-én megvitattuk a munka szervezésének tervezetét, a, a szóbeli kérdés, amelyet a néppárterjesztetben a gyermek érdekét megfogalmazandó, illetve a gyermekvédelmi jogszabályok menetét az Európai Bizottság tisztviselőivel. A munkacsoport eddig úgy dönt, abban döntött, hogy fő, négy fő témára koncentrál, petíciók alapján is, egyik nem ütközi gyermek eh, eh, abdukció, vagy elvétel, a németországi hivatal működése, a brit helyzet a harmadik téma, a szülői beleegyezés nélküli adaptálások, ebben a, brit út nagyon érdekes és fontos információszerzés volt. A negyedik pont a spanyolországi elrabolt gyermekek ügye, és bármely új téma is felvehető a listán, hogyha felmerül ilyen. A munkacsoport ötször találkozott, Dik majd 2016-ban, január, április, június, december, és legalább minden ülés egy külső szakértőt tervezünk meghívni. 2016 végére visszajelzéssel jelentést ír tevékenységéről, hogy munkadokumentumban a munkacsoport. A két szobeli kérdést illetően a gyermek legjobb érdekét védendő határon átnyúlva Európában címmel a munkacsoport tagjai most dolgoznak ennek szövegén. Jövő kedden találkozunk, hogy végzősítsük a javaslatot, amelyet aztán a júri koordinátorokkal meg kell vitatni. A végső verziót pedig szavazható lesz a Petiben a december ülésem. Végül két DG Justice viselő számolt be a, a Brüsszel 2A rendeletről, amely dolgozni kell, illetve beszámoltak arról, hogyan tervezik átírni, megújítani a jogi kereteket. Következő ülés a munkacsoportnak januárban lesz a napi rendet, nem sokára beterjesztjük. Ha van kérdés, válaszolunk. Thank you very much. Köszönöm. Meg is nyitnám a vitát. Ha van olyan képviselő, aki feltenne kérdést, vagy bármilyen megjegyzése volna. Tatjana Zsanóka, aztán Péter jár. Köszönöm. Örülök annak, hogy létrejött a munkacsoport, és nagy sok sikert kívánok Eleanor Evinek elnöki teendőiben. Sajnos én nem tudtam elmenni. Az előző ülés asszisztens sem volt ott. Így aztán a javaslatom az egyik témában az lehetne, és az egész petíciós bizottság elé terjesztem, egy még függőben levő petíciók a skandináv északi államok, Dánia, Svédország és Finnország ügyében. Egy nagy civil szervezet támogatja, amely lefeddi a skandináv országokat, Norvégiát is beleértve, gyermekek ügyével foglalkozó civil szervezetről van szó. Azt szeretném, hogy találjunk helyet a napirenden a jövő évi ülések sorában ennek a témának, a lehető leghamarabb, talán februárban, hogy ezekkel a petíciókkal foglalkozzunk, és azt is remélem, hogy a munkacsoportban is foglalkozhatunk velük. Köszönöm. Péter? Köszönöm, elnök asszony. Én is minden jót kívánok a munkacsoportnak. Ez egy egészen fontos feladat. A petíciós szakbizottság egy feladatainak egy részével foglalkozik ez a munkacsoport, és itt már egy első jelentést is ki fognak dolgozni, ez a munkacsoport. Itt két nagy probléma van a petíciós szakbizottságot illetően. Itt emberileg is megindító témákról van szó. Ezek esetében kell megvizsgálni, hogy európai szemszögből miért vagyunk felelősek és miért nem. Ha van európai felelősség, akkor sürgető igény merül fel a szükséges változtatások végrehajtására. Ez tehát a munka. A parlament jogalkotási munkáját is befolyásolhatja, és befolyásolnia kell ennek a tevékenységnek. Aztán ami a londoni látogatásunkból lesző tapasztalatokat illeti, Nos, nehéz világos hatát vonni, hogy itt most Brüsszelön felelős, vagy az adott tagállamok. Mindig vannak szürke zónák, úgymond, és meg kell találni annak a módját, hogy egyrésztről következetesen lépjünk fel az adott kérdésekben, másrészt pedig ne sértő módon. Londoni eszmecserénk során a többiekkel, akik némileg eltérő véleményt képviseltek, sikerült megfelelő konszenzust kialakítani, és ezt nagyon jónak találtam. Minden jót kívánok tehát a munkacsoportnak. Meg kell tehát találni megfelelő hangnemet és eszközöket, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy vezessék be a szükséges változtatásokat ezen a területen. Köszönöm. Eleonora, would you like... Eleonora, szeretnél te is hozzászólni? és lezárni a témát? Igen, köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a jó együttműködésért, a kiváló munkáért. Biztos vagyok benne, hogy tudunk majd haladni ezen a területen. Nagyon kényes és érzékeny ügyről van szó, úgyhogy remélem a lehető legjobban tudunk eljárni. Szerintem a megfelelő lépést már megtettük előre, és folytatjuk az utunkon a munkát. És elnök, köszönöm, hogy elnöke vagy ennek a bizottságnak, mindannyian büszkék lehetünk, hogy sikerült felállítani ezt a munkacsoportot, és nagy érdeklődéssel várjuk a következtetéseiteket és a tanácsaitokat is. A tekintetben, hogy nehéz és kényes petíciókkal kapcsolatban hogyan járjunk el. Lépjünk tovább a nyolcadik napi rendi pontra. Ez a 0884-es 2014-es petíció Sara Lafuente Hernández részéről öt aláírással a belga kormány szerintük megszegte a tagállamokon belüli szabad mozgás és letelepedés jogát. Itt van a petíció benyújtója, meg is adom neki a szót, nem több mint 5 percben. Parancsoljon! Eh, muchas gracias. Eh, muy buenos días. Köszönöm. Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek. És szeretnék köszönetet mondani a csapat nevében ennek a szakbizottságnak és a képviselőknek, akik sikra szálltak ezen petíció érdekében, és köszönöm a lehetőséget, hogy ma bemutathatom ezt a petíciót. Azt hiszem tudják, hogy milyen háttérrel nyújtottuk be ezt a petíciót. Itt arról van szó, hogy Belgium 270 szemét kiutasított, 1700 szemét kiutasított az ország területéről. Kevés az idő, éppen ezért csak a fő pontokat mutatnám be, amelyek szerintünk a legproblematikusabbak a belga hatóságok eljárásmódját illetően. Mm, itt van a ide vonatkozó irányelv, a 2004 as ezen témakörben, és az a benyomásom, hogy itt a megfogalmazás némileg problematikus, ugyanis az az irányelv határokat szab meg a szabad mozgás korlátozását illetően, de a belga hatóságok még tovább mennek, mint ahogy ezt az irányelv lehetővé teszi. Az a tanulmány, amit mi készítettünk, abból az adódik, hogy Belgiumban egy olyan rendszer létezik, amelynél a személyes adatokat a helyi hatóságok és az idegenrendészeti hivatal kezeli, összeveti, és ez azt jelenti, hogy rendszeres ellenőrzések zajlanak olyan közösségi állampolgárok esetében is, akik Belgiumban óhajtanak élni. Ez ennek az irányelvnek ellentmond. Ugyanis tilos az ilyen automatikus kiutasítások végrehajtása, és ezt az Európai Bizottság is írásbeli válaszában elismerte. Ez az állam, közösségi állampolgárok azonos mm, kezelésének is ellentmond. Tehát, hogyha valaki Belgiumban bejelentkezik, akkor hajtanak végre ilyen ellenőrzéseket a nem belga állampolgárok esetében. A belga állampolgárok esetében nincsen ilyen ellenőrzés, ez tehát az azonos bánásmód elvének ellent mond. Aztán vannak itt adatvédelmi követelmények, és azt is megsérti ez a rendelkezés. Itt ugyanis személyes adatokról van szó, amelyeket a helyi hatóságok gyűjtenek, például a szociális segélykérelmezésekor, és aztán ezeket az adatokat használják fel ezen kiutasításokról való döntéskor, anélkül, hogy az érinteteket erről tájékoztatnák. Tehát itt van a kiutasításokkal kapcsolatos döntés, és az a tény, hogy hogyan kezelik a nyilvántartásokat és ezen személyek listáit az illetékes hatóságok. Ezen kívül a helyzetkezelése sincs rendben, és az alapjogok megsértését tapasztalhatjuk. Itt bizonyos koncepciókat alkalmaz Belgium, például a jogorvoslat lehetőségét illetően egyedi es esetekben hoznak itt döntéseket, önkényes döntéseket szerintünk. És azt is kimondjuk, hogy ezek a kiutasítási döntések, és az a tény, hogy a közösségi állampolgárok nem maradhatnak Belgiumban, ezek aránytalan döntések ezen helyzetre való tekintettel. A bizottság is kijelentette ezt válaszában, noha kicsit tompított ezen kijelentés élét, nem foglalt állást a, ki, a kihatásokkal kapcsolatosan, amely kihatásokkal bírhat ez az intézkedés egy közösségi állampolgár életére itt Belgiumban. Az irányelv maga sérti a közösségi jogot, illetve az európai állampolgárok alapjogait, a törvény előtti egyenlőséget, a megkülönböztetés mentesség tilalmát állampolgársági alapon. Az irányelv tiltja, hogy egy bizonyos személyek kategóriájának biztosítsunk csak szabad mozgást társadalmi vagy gazdasági helyzetük alapján. Az irányelv mozgásteret enged a tagállamoknak, de láthatjuk, hogy mi is származik ebből a mozgástérből. Itt ugyanis ez a helyzet külföldiekkel a külföldiek ellenes helyzetet teremt. Az intézmények is felelősek ezen helyzetért, hiszen a szabad mozgás és a mobilitás mindig is fontos jelszavak voltak az EU-ban, és most a gazdasági válság során annak valamennyi kihatásával oda jutottunk, hogy mindenki hitet tesz amellett, hogy szociális és igazságos Európát akar diszkrimináció nélkül. Olyan helyzetben vagyunk most, ami károsítja az európai projektet, hiszen itt két ö, különböző osztályát hozza létre a polgároknak, és van, akinek ez nagyon súlyos gazdasági ö, problémát jelent. Köszönöm szépen. Egy nagyon érdekes dolog történt. A bizottság képviselője egyenis nincs így sajnálatos módon. Caroline Lu egy kollégája esetleg itt van? Vagy Fabridis kolléga? Mavridis úr, üdvözlöm, önél szók. And now, Madame Lou has also arrived. Lou asszony is megérkezett, ha jól látom, akkor döntsék el egymás között, hogy ki szól hozzá, és ki mondja el a bizottság véleményét erről a napi rendi pontról. I feel a bit sorry for your taker. Persze, hogy kicsit sajnálom önöket, helyezkedjenek el, addig mindenki forduljon a szomszédjához, és mondja neki valami kedveset. Elnézést, elnök asszony. Franciául szeretnék reagálni. Nos, nézzük ezt a petíciót, ami a belga hatóságok döntése ellen irányul hogy letelepedési jogot utasított vissza számos európai polgár esetében. 2014. januárjában számos médiában megjelent az a tájékoztatás, hogy az belga idegenrendészeti hivatal 2712 személy we need to ask the technicians, there is no way. Hiszem, hogy meg kell kérnünk a technikusokat, hogy oldják meg, hogy legyen spanyol nyelvre tolmácsolás, pedig vannak a spanyol kollégák, ott vannak a kabinjukban. Elnézést, Lu asszony, hogy megszakítottam a felszólalását, de fontos, hogy a petíció benyújtó is értsék, hogy mit mond, úgyhogy kérem kezdj előről. La petíció... Tehát ismétlem, a petíció a belga hatóságok azon döntését kifogásolja, hogy visszautasították számos európai polgár letelepedéshez való jogát. 2014. januárjában számos újságban megjelent, illetve a médiában az az információ, hogy a belga idegerendészeti hivatal 2712 szemét arra kényszerített, hogy hagyja el a Belgium területét 2013-ban. Szeretnék emlékeztetni az európai jogra, és a belga hatóságokkal zajló vitára. Elsősorban itt a szerződés 21-es cikkéről van szó, az EUMS 21-es cikkéről, amely valamennyi uniós polgárnak garantálja azt a jogot, hogy a tagállamok területén szabadon közlekedjen és tartózkodjon. Ugyanez a cikk pontosítja ennek ellenére, hogy ez a jog fenntartások szabályokhoz van kötve és feltételekhez, amelyeket a szerződés tartalmaz, illetve rendelkezések, végrehajtási rendelkezések. Tehát már maga a szerződés bizonyos korlátozásokat irányoz elő. Ez a 2004-38-as irányelv amely a közösségi állampolgárok szabadmozgási jogát szabályozza. Ez az irányelv feltételeket irányol, irányoz elő a három hónapot meghaladó tartózkodás esetében, ha ennél rövidebb a tartózkodás, nincs semmiféle korlátozás. Három hónapot megadó időszak esetében a közösség állampolgárnak joga van tartózkodásra egy másik tagállamban, hogyha munkát keres, dolgozik, vagy megfelelő jövedelemmel rendelkezik, és teljes körű betegségbiztosítással. Ezt mondja ki tehát az irányelv hetes cikke. Az irányelv azt is pontosítja, hogy az EU-s állampolgári és családtagjai tartózkodási joggal rendelkeznek, amennyiben nincsen észszerű amennyiben nem jelentenek terhet a fogadóállam betegbiztosítási rendszerére. Hogyha az állampolgárok nem teljesítik már ezen feltételeket, akkor az adott tagállamok élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy megállapítják, hogy nincs tartózkodási jog, és ez a tartózkodás engedély visszavonását jelenti illeti. Ebben az esetben Belgium azt a döntést hozta, hogy ezen személyeknek el kell hagyniuk Belgium területét. Ezt a döntést az eljárásjogi garanciák tiszteletben tartásával hozták, amelyek az irányelben szerepelnek. Alapvetően ennyire szorítkoznék az európai jogot illetően, és szeretném kifejteni, hogy a bizottság meg 2004-től kezdődően, 2014 tavaszától elkezdett egy kapcsolatba lépett a belga hatóságokkal, hogy megvitassa ezt a helyzetet, mert noha az európai jog a lehetővé teszi az adott tagállamnak, hogy megállapítsa a, tag, a tartózkodási jog lejártát, a belga rendszer mindenféleképpen kérdéseket vet fel. Belgium egy automatikus adatcsererendszert hozott létre a szociális támogató rendszerek, a CPAS és az idegenrendészeti hivatal között. És ha egy közösségi állampolgár néhány hónapon keresztül szociális segélyt kapott, akkor az adatait megküldik az idegenrendészeti hivatalnak, és az idegenrendészeti hivatal ellenőrizheti, hogy az adott közösségi állampolgár továbbra is megfelel a tartózkodási feltételeknek. Tehát a belga hatóságok az zajló eszmet Csere esetében a bizottság feltett számos kérdést a belga hatóságoknak, és bizonyos pontokat tisztáztunk. Bizonyos fajta munkaszerződések, amelyeket a szociális segély adminisztrációja keretében írnak alá, ezeket nem ismerik el munkaként a belga hatóságok, és ezért kaptak ezek a személyek azt a döntést, hogy el kell hagyniuk Belgium területét. A belga hatóságok elismerték, hogy ez nem felel meg az európai jognak, hiszen ezen fajta munkaszerződések mindenképpen munkavállalói státuszt biztosítanak, tehát azok, akik ilyen munkaszerződés keretében dolgoznak, azoknak joguk van az európai jog szerint Belgiumban tartózkodni. Továbbra is zajlik a vita a belga hatóságokkal két fő pontot illetően. Az egyik az eljárás administratív lebonyolítása, mert ami a tartózkodási jog visszavonásának értesítését illeti, illetve az, hogy hogyan bocsájtják ki ezen rendelkezéseket a munkanélküliek szemére, akik dolgoztak Belgiumban, mielőtt munkanélkülieké váltak. Ami az eljárást illeti, van egy fontos pont, amelyet tisztázni kell, már ami az információt illeti a közösségi polgár számára, és hogy lehetőséget biztosítsunk szemére, hogy meghallgassák, és hogy válaszoljon a belga hatóságoknak, amikor ugye a belga hatóságok megindokolják a tartózkodási engedély visszavonását, és azt a döntést, hogy el kell hagyni az adott személynek Belgium területét. Nem régiben egy előzetes döntéshozatali kérelem érkezett az Európai Bírósághoz, mely szerint az Európai Alapvető Jogok Kártájának 41-es cikke alkalmazása kerül le a tagállamokban. Ez nagyon fontos kérdés ebben a vitában, mert a Kárta 41. cikke a jó adminisztrációhoz való jogot írja elő, és a jó adminisztrációhoz való jog magában foglalja valamennyi személy azon jogát, hogy meghallgassák, mielőtt egy egyéni intézkedés, amely hátrányosan érintheti, meghozásra kerül az esetében. Ugye a terület elhagyására vonatkozó döntés ilyen, tehát a jó adminisztrációhoz való jog magában foglalja azt is, hogy valamennyi személy hozzáférjen az őt érintő dossziékhoz, a bizalmasság a szakmai titok, kereskedelmi titok feltételének tiszteletben tartásával, és az adminisztrációnak kötelező megindokolni döntéseit. Az Európai Bíróság értelmezése ezen szempontból alapvető jelentőségű a belga hatóságokkal folytatott eszmecserében, és a bizottság várja ezt az értelmezést. Ugye itt a kérdés a bíróság elé ö, kerül majd nyár előtt. Egy évet várunk tehát a bíróság döntéség általában. Tehát mindenféleképpen várjuk a bíróság válaszát, és ez az értelmezés alapvető jelentőségű az adott ügyben. A bizottság felvette tehát a kapcsolatot a belga hatóságokkal, hogy az a 2004-38-as szabad mozgásra kapcsolatos irányelv korrekt végrehajtását ellenőrizze. Köszönöm. Thank you very much and thank Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az érdekes és nagyon alapos és átfogó jelentést az ön részéről, még akkor is, hogy éppen most esett be a terembe, és stresszes volt. Most a kollégák előtt nyitom meg a lehetőséget, hogy kommentálják az ügyet. Valén asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben támogatjuk ezt a petíciót, mert értjük, hogy az irányelv megsértéséről van szó. És ezt a belga hatóságok követték el. Szisztematikusan ellenőrizték az itt tartózkodók állapotát, ami azt jelenti, hogy nem egyformán bántak velük és a belga állampolgárokkal. A másik, amikor elveszítik az állásukat, akkor rögtön elhagyásra kényszerítik a külföldieket, a harmadik tagállambelieket, és ez nem felel meg az EU-s jognak. Ami a gazdasági előírásokat illeti, amelyeket elvárnak a külföldiek családjától, ezek különböznek attól, amit a belga családtagoktól várnak el. Ez például a 15.2-es jog cikkét is megsérti az alapjogi kartának, és más cikkeit is. Dél-európai országokban nagyon magas a munkanélküliség és a megszorítások arra kényszerítik a fiatalokat, hogy elhagyják az országukat. Spanyolországban nagyjából 50%-os a fiatalok munkanélkülisége, úgyhogy ezeknek a fiataloknak el kell menniük az országokból, hogy jövőt teremtsenek maguknak. Első körben más Európai Uniós tagállamokba érkeznek, de, a gazdasági okokból megkülönböztetésben részesülnek, és szerintem ez az Európai Unió jogainak a megsértése. Mi lesz az EU-ból, hogyha az embereket az alapján ítélik meg, hogy mennyi pénzük van a bankszámlájukon? Márpedig most ez történik. Ezen kívül az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikkét is megsértették, ami szerint az állampolgárok között, az EU-s tagállamok állampolgári között nem lehet megkülönböztetéssel élni. Értem, hogy van párbeszéd a belga hatóságokkal, ezt a bizottság képviselője mondta is, de szerintem nem válhatjuk meg 2017 végét, mielőtt teszünk bármit. Mi fog történni közben ezekkel az emberekkel? Kiutasítják őket? nem várhatunk egy évet arra, hogy ők itt lógjanak a levegőben, amíg várjuk a bíróság értékelését. Ez egy nagyon komoly probléma. Az Európai Uniónak az alap elveit fenn kell tartania, ezekre épül az Európai Unió, és a válságot felhasználták rasszizmusra, megkülönböztetésre, gazdasági okokból, ez egy olyan elvá kezd válni, amit már nem is ismerünk fel. A rendkívül komor, ügyről van szó, ezért azt kérjük, hogy a plenárison legyen szobali választ igénylő kérdés állásfoglalással, hiszen úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság meg sem hallgatta rendesen a petíció benyújtóit. Azt akarjuk, hogy a plenárison válaszoljon a bizottság, a biztos mondja el azt, hogy mit gondol a bizottság erről, mit fog tenni, és hogy oldja meg ezen emberek problémáját. Nem hagyhatjuk, hogy az ilyen jellegű diszkrimináció gazdasági okokból folytatódjon. Hát ott van a javak szabad mozgásának az elve, akkor az emberek szabad mozgása is valósuljon meg. Elnök, köszönöm. Más nem kért szót. Kívánná a képviselők közül még valaki hozzászólni? Nem? Akkor ismét megadom a petíció benyújtójának a szót. La Fuente Hernández, öné a szó. Köszönöm szépen! Nagy kár, hogy az Európai Bizottság képviselője nem volt itt és nem hallotta a bevezetőmet. Ezt nagyon sajnálom. Azt is sajnálom, hogy több képviselő nem szólt hozzá, hiszen nagyon érzékeny ez a kérdés, nagyon távolra mutató közvetlen következményei vannak az Európai Unió állampolgárai számára, különösen a déli országokból, de például a kelet-európai országokból is, akiket már is érintenek hasonló problémák. Ezért sajnálom, hogy mások nem szóltak hozzá a szakbizottságból, és ez meg is lep engem. De köszönöm a képviselőasszonynak, aki felszólalt, és szeretnénk megkérni a szakbizottságot, hogy folytassa ennek a problémának a megvitatását. Remélem, hogy a kérdés, amit az elnök azt említett, megszületik, és plenáris vitára is sor kerül, és komolyan figyelembe veszik a problémánkat, és a parlament valamilyen kezdeményezéssel él, és az Európai Unió állampolgárai mellett foglal állást, hiszen ez az összes állampolgára vonatkozhat egy ponton. És visszautalnék arra, amit az egyetlen felszólaló képviselő mondott, hogy a bizottság említette, hogy várják az Európai Bíróság véleményét arról, hogy az alapjogi karta a nemzeti adminisztrációkra vonatkozik-e vagy nem. Egy évig tart a folyamat, amíg ezt a döntést meghozzák. Hát azonnal meg kéne hozni ezt a döntést, hiszen ezreket érint ez a probléma, és Európa képét is, Európa imidzsét is. Köszönöm szépen. Önnek meg azt mondom, hogy az Európai Bizottság képviselője azonnal eh, konzultál majd önnel ezután. Úgyhogy összehozom önöket, és a párbeszéd talán még gyümölcsözőbb lesz a dolog lényegét illetően. Márten úr, öné a szó. Na, azt je veux Egyszerűen csak reagálni szeretnék arra, amit a petíció benyújtó mondott. Általában nem szoktam kommentálni azokat a vitákat, amelyek ebben nem veszek részt, de rendkívül érzékenyen érint, amit a petíció benyújtója mondott és a magyarázatot sem tartom teljes mértékig kiegyes, kielégítőnek. Szerintem nem férhet hozzá kérdés az, hogy egy Európai Uniós tagállam nem tilthatja meg az EU-s állampolgárok szabad mozgását, úgyhogy csatlakozom ahhoz, hogy a szociális Európa és a szabad mozgás Európája valóságá váljon. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. You know, suddenly Hirtelen mindenki szót kér most meg. Evi asszony, és azt szerintem zárjuk le a listát. Tehát támogatom a, én is a, a petíciót, és úgy tűnik számomra, hogy hihetetlen, ahogy Martin úr is említette, hogy Európa, a mi Európánk, amely a szabad mozgáson alapul, egyre inkább csak a termékek szabad mozgását látszik támogatni, az embereket mint ezt félre söpörni ez a, a napi életükben. Mindenféle akadályokba ütköznek szabad mozgásukat akadályozó ez. Hol tiszteletben kéne tartani ezt a szabadságot. Világosá kell tenni ennek miben létét, nyitva kell hagyni a petíciót, minden támogatás megadva neki. Én is úgy gondolom, mindannyian egyetértünk ebben. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót, persze, küldünk egy levelet a belga hatóságoknak, több konkrétabb információt kérve, utalva arra is, amit kollégáink mondtak, a 9-es cikk, a diszkriminációmentesség egyenlő elvánás 21-es cikk, az EMUS tekintetében, amely szabad mozgás garantál, és felkérjük a belga hatóság, megkérdezzük, hogy mit tudnak mondani eljárásjogi garanciákat tekintve. A meghallgattatás, a válaszadás joga, az érvekre való reagálás, mielőtt kizárnak valakit az ország területéről, kiutasítanak. Valina asszony javaslata a szubeli kérdésre és állásfoglalásra vonatkozó, mint tudjuk, ezt egy következő koordinátorülés napirendjére kell tűzni ehhez, hogy ott újra megvitassuk, hogyan járhatunk el. Tehát lejegyeztük a titkárság lejegyezte és a vonatkozó szabályok szerint fogunk eljárni. De ahogy többen elmondták, a szabad mozgás joga, az emberek szabad mozgás joga egyik alapvető joga az Európai Uniónak. Sosem szabad megsérteni tehát. Tehát ebben pedig egyöntetű a határozottságunk. Az is világos, hogy a mi szakbizottságunk a Libével együtt indította el a szabad mozgásról szóló tanulmányt, rendelte meg, és márciusban kapjuk majd meg. Nagyon időszerű lesz ez. Meglátjuk, hogy állnak a dolgok. Egyik dolog, hogy leszkedik a másikhoz. Hogy teljes képet nyerjünk a helyzetről. Lefuente Hernández asszonyhoz a petíció benyújtásához fordulva, mondom neki, hogy az Egyesült, teljesen egységes Peti teljes mértékben támogatja az ön petícióját, és e, igyekszünk ezt előrevinni. Köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy ilyen pontosan megfogalmazta a lényegi elemeket. És most azt javaslom hogy a bizottság képviselővel egyeztessen majd. Köszönöm, hogy eljött és biztos lehet benne, hogy meg jó kezekben van az ügy. Visszük. Köszönöm, megyünk tovább. Következő naprendi pontunk. You know, today is a very lucky day in this Ma szerencsés napunk van, mert hogy időt nyertünk, ilyen még sose történt velünk. Tíz perces szünetet tartunk így aztán. Remélem mindenki visszajön időben, és 11.30-kor pontosan mindenki már a helyén ülve kezdhesse a LIBE szervezett közös meghallgatást a Frontex ügyében tartott vizsgálatról szóló beszámolót. Mindenki tehát rövid szünetet kap, és aztán jöjjenek vissza időben. Okay, welcome back. I hope that... Üdvözlöm Önöket ismét. Remélem a rövid szünet felfrissítette Önöket. Most Gál is üdvözlöm, aki most csatlakozik az elnökségem hozzám, és a, a Libe többi tagját is. Üdvözlöm mind a két szakbizottság tagjait ezen a második közösen szervezett ülésünkön, amelynek tárgya most az ombudsman külön jelentése a Frontexről. Az ülés célja, hogy végig gondoljuk az összes módosítót, így közösen, amely összesen 195 darabra rúg, és aztán rögtön az ülés után az árnyék előadók, az előadókkal együtt ülést tartanak, ott hát esetleges kompromisszumok figyében. Tehát mind a kétszer bizottság az angol szöveget adta jobbá, ám a többi nyelven is rendelkezésre állt már a tegnapi. Tehát lefordítottak tegnapi utánig több nyelvre az anyagot, és ezeket integrálták a konszolidált dokumentumba, amely tegnap este került kiküldésre. Először is tehát szeretném megadni a szót társ elnökömnek, Gál Kingának, a LIBE részéről, és aztán a jelentéstevőknek, és aztán az árnyék előadóknak, és másoknak, akiket a téma érint vagy érdekel. Kinga parancsolja. Köszönöm. Cecília. Rövid megjegyzés gyanánt. Nagyon jól sikerült megbeszélésre került csak kedden az ülésünkön mind a két jelentős tevő hangsúlyozta, mennyire jól működtek együtt, és reméljük ez tovább folyik, ma is, ma, amikor a hétfői elfogadás reményében számot, számba vesszük a módosítókat. Haladjunk akkor tovább, tehát jelentős tevők, árnyékelők és a többi képviselőt meghallgatva. Köszönöm. A Peti elnökeként nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Libével együttműködhetek ebben mert végsősorban a PETI nem jogalkotási bizottság, úgyhogy a jogalkotási bizottságokhoz kell fordulnunk mindig ahhoz, hogy, hogy hasznosabbá tegyük, tartalmasabbá az elénkerülő témákat. Jó lehetőség, ez tehát a mai is az. Roberta Metzolája most a szó. Köszönöm, Cecilia, köszönöm, Kinga. Köszönöm az összes kollégának a munkát, és azt, hogy ennyire érdeklődtek ez iránt a téma iránt. Biztosíthatom mindannyiukat, hogy Skákeller kollégámmal együtt nagyon jól együtt működtünk ezen a jelentésen, a legtöbbet kihoztuk. A véleményekből a kompromisszumok megalkotása érdekében. Tegnap nagyon pozitív meglepetés ért bennünket, mert rendkívüli érdeklődést tapasztaltunk a jelentés iránt. Körülbelül 2200 módosítási javaslatot kaptunk az összes politikai frakciótól és kollégáktól parlament szerte. Ezt kértük is, és önöknek megvolt hozzá a türelme, és elfogadták azt, hogy angolul küldjék be a módosító indítványaikat, ezt köszönjük szépen, és ez megkönnyítette a munkánkat a kompromisszumok elkészítésében. Bevezetőként elmondanám, hogy vannak olyan módosítók, amelyek a Frontexre és kötelezettségvállalásére vonatkozólag további pozitívumokat tartalmaznak, illetve az alapjogok védelmével kapcsolatos további információkat. Az ügynökség az ombudsman ajánlásainak a legtöbbjét, az abszolút többségét elfogadta. Egy átlátható egyéni panasztételi mechanizmust szeretnénk létrehozni, amivel kapcsolatosan az illetékes országok releváns hatóságai és a Frontex központi irányítása együttműködik, és megfelelő jogi biztosítékokat fog a Frontex felállítani akkor, amikor ezt a mechanizmust létrehozza. A kollégák támogatták azt is, hogy további erőforrásokat biztosítsunk annak érdekében, hogy a Frontex alapjogi hivatalát megfelelően felszereljük és megfelelő alkalmazotti száma legyen, hogy a kapott panaszokat tudják kezelni. Ez nagyon fontos, különben a Frontex nem tudná végrehajtani ezeket az ajánlásokat, és nem tudná hatékonyan működtetni a mechanizmust. Végül számos olyan módosítót kaptunk, amelyek különböző sérülékeny csoportokra vonatkoztak, amelyekre különösen oda kell figyelni. Például az a kísérő nélküli fiatalok az egyik ilyen csoport, Szkál fog részletesebben beszámolni erről. Köszönöm, én is örülök, hogy megadhatom Szkál Kellernek, a társadalónak a szót. Mindannyian nagy figyelme hallgatjuk majd. Köszönöm. Én is köszönöm Robertának, a kiváló együttműködés. Tegnap délben voltam a határidő a módosítók benyújtására. Egyesek sokáig dolgoztak éjszaka is fennmaradva. A kompromisszumok kidolgozás érdekében köszönet ezért. Árnyékadülésünk lesz rögtön ezután. Reméljük minden árnyék eladó el tud jönni, és akkor a kompromisszumokat mélységében meg tudjuk tárgyalni. Úgy hiszem, néhány témában előre léphetünk, például harmadik országokkal együttműködés tárgyában egyes akciók hangsúlyozták ennek fontosságát. Sasonnan látjuk ezeket a kérdéseket. Bonyolult helyzetet a Frontex, illetve a kiküldő tagállam, a, a vendég tiszt kiküldési közötti államok közötti együttműködés bonyolult volt, tehát aztán a névtelen panaszok némelyikét elutasítják, másokat tovább visznek meglátjuk ezekben is, hogy mire jutunk. Aztán voltak módosítók a nyelveket illetően, melyeket a fórumokon, illetve az információsban használunk, reméljük itt is dűlőre jutunk, aztán a vendégtiszt azonosítása, identifikációja ügyében Na, meg még milyen kompromisszumot tudnék kiemelni? Együttműködés. Az alapjogi tisztviselő, a tagállami ombudsman és az illetékes hatóságok között. Ezt is meg kell vizsgáljuk még, meg annak lehetőségét is, milyen cselekvéseket végezhet a Frontex súlyos és, és rendszeres alapjogsértések gyanúja esetén. Aztán megfelelő emberi erőforrások és pénzügyi források az árnyék előadók munkacsoportjában közös a cél, hogy a sérülékeny csoportok, illetve a nem is specifikus emberi jogsértések elleni védelem a köztájékoztatásának igénye. Ebben is lesz egy kompromisszumjavaslatunk, itt is vannak módosítók. Nagyjából tehát itt állunk most, ezekben a pontokban kell kompromisszumot kialakítani. Mint mondottam, rögtön utána lesz árnyék, eladőülés, reméljük dűlőre jutunk. Roberta mondta, hogy majdnem 200 módosítónk van, hétfőn szavazni kell majd, úgyhogy csak néhány napunk van arra, hogy megállapodjunk, és a többi aztán majd a szavazásokon dől el. Köszönöm a módosítókat és az együttműködést. Most is megadt előttünk el a napok során. Köszönöm. Én meg tudom, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a módosítók jó kezekben lesznek a két társ előadó, meg az árnyék előadó körében. Most akkor megnyitom az árnyék előadók előtt a teret. Martin úr, öné a szó elsőként. Köszönöm. Nos, nagyon sok módosítót szült, és sok kérdést vetett fel ez a jelentés részben. Javítja ez a jelentés majd a Frontex működését. Nos, én is azért módosított, nyújtottam be módosítókat, hogy a gyermekek, a terhes nők helyzete javuljon. Értem a Frontex nehézségeit is, az anonim panaszok elfogadását illetően. Tehát valóban biztosítani kell ezt a lehetőséget a személyeknek, és ösztönözni szeretném az együttműködést az Európai Külügyi Hivatallal, ezt nem használjuk ki megfelelően. Ennyit akartam összességében elmondani, a szöveg jól kiegyensúlyozott, és javítja a migránsok, illetve a menekültek jogait. Merci à vous. Köszönöm. Nagy. Nagy úr, uh, uh, köszönöm szépen, köszönöm a munkát, hogy létrehozták ezt a jó dokumentumot, és köszönöm a 200 módosítót is. Hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos hogy egy működő panaszkezelési rendszert hozzunk létre a, a menekültek és migránsok számára, hogyha a jogsértést érzékelnek. Ahhoz, hogy működjön a mechanizmus, ahhoz arra is szükség van, hogy megfelelő pénzügyi és személyzeti emberi erőforrásai legyenek a Frontexnek. Nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy nem szabad egy kezelhetetlen administratív igazgatási terhet róni az ügynökségre, nem szabad lehetetlen, lehetetlen a munkáját, hiszen nagyon fontos, különösen a pushback műveletek ügyében nagyon sok feszültség, nagyon sok panasz várható ezekben a műveletekben majd. Ehhez kell egy olyan működőképes mechanizmus felállítani, mert egyrészt ellátja a feladatát, Tehát egyrészt, hogy a Frontex ellátása feladatát, másrészt, hogy valóban meghallgatassanak a panaszokat. Valero. Valero képviselő. Eh, Köszönöm szépen. Itt vannak tehát a módosítók előttünk, és eh, egyesek eh, igen csak terjedelmesek, egyesek pedig remelkek. Némileg nyugtalan vagyok, hogy azt látom, hogy a tagállamokban a helyzetet különbözőképpen kezelik, az emberi jogok vonatkozásában is különbözőképpen ítélik meg a helyzetet. Néha azt kell megállapítani, hogy különösen a gyermekek és a nők helyzete igencsak nyugtalanító, igencsak nagy különbségek tapasztalhatóak, ugyanis a tagállamokban ezt illetően intenzíve vitára lenne szükség az árnyék jelen jelentéstevők ülésén, és világos megfogalmazásokra van szükség, hogy a nők és gyermekek megfelelő védelemben részesüljenek. Dali asszony, mondja az elnök. And let me start off by thanking. Köszönöm, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak és az árnyék előadóknak. A munkájukért nagyon nagy érdeklődés volt a jelentés iránt, és a javaslatok a szocialisták véleménye szerint jobban meg tudják óvni a sérülékeny csoportok alapjogait, illetve az Európai Ügynökség hírnevét. Két fő javaslatra szeretnék most koncentrálni, amelyeket én nyújtottam be a frakcióm nevében, és amelyeket szeretnék az önök figyelmébe ajánlani ma. Az általunk benyújtott módosítók ezt tiszteletben tartva születtek. Azt kérjük, hogy a Frontex és az általános jelentés tartalmazon információt arról, hogy az kérdéses évben milyen panaszok érkeztek, és hogy milyen módon követték nyomon ezeket a panaszokat. Hangsúlyoznám, hogy itt nem arról van szó, hogy újra mutogatunk, és meg akarjuk szégyeníteni az ügynökséget, hanem azt, hogy tudjuk, hogy melyek azok a problémák, amelyeken az EU-nak keményebben kell dolgoznia, és tudnunk kell a fő érvényes ok, ö, panaszok mögötti okokat meg kell ismernünk, és ennek alapján tudjuk megállapítani, hogy milyen alkalmazottakra és milyen eszközökre van szükségünk, hogy ezeket kezeljük. Nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő eszközeink ezt a folyamatosan fennálló problémát kezelni. Kollégáink ezért nyújtottak be módosítókat, amelyek a meglévő más ügynökségeket, például az Európai Alapjogi Ügynökséget és az Európai menedék támogatási hivatalt is bevonnák ebbe a munkába. A bevált gyakorlatokat is szeretnénk összegyűjteni, hogy az alapjogok védelmét jobban meg tudjuk oldani, különösen a sérüléken csoportok, mint például a kísérő nélküli kiskorúak esetében. Ez csak néhány javaslat részemről és kollégámról, de szeretnénk más módosítókat is benyújtni, például a jelenlegi keretet jobban szeretnénk a migránsok számára alkalmazni mm, a tekintetben, hogy óriási mennyiségben érkeznek. Köszönöm Eduardónak és a Libe kollégá, libés kollégáknak megköszönni azt, hogy támogattak a módosítók benyújtásában. És a világ felmaradó részének is szeretnék köszönetet mondani a kolléganő, most Elana Eli kapszót. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a végzett munkáért, csak néhány szempontot vetnék fel, amelyekre utaltunk a módosítóinkban. Mindenek előtt azt a tényt, hogy a Frontex, lévén, hogy Európai Ügynökség esetében alapvető, hogy valamennyi személyzet, tehát a Frontex munkatársak és a tagállambeli munkatársak, akik ezt az egyenruhát viselik, illetve az Európai Ügynökség logóját, nos kötelesek legyenek betartani az alapjogok kartáját. Ez egy olyan elv, amely mindenféleképpen az Európai Unió hitelességéhez kapcsolódik. Én szeretném kiemelni annak szükségességét is, hogy egy független mechanizmus jöjjön létre, ezért javasoltunk egy szakértői panelt, amely a feljelentéseket, a panaszokat független módon vizsgálná ki. Mert tudjuk, hogy az elmélet és a gyakorlat között lehetnek szakadékok, különbségek, tehát valamennyi keresett panasz, amelyet benyújtanak, befogadhatónak minősülne akkor, hogyha bizonyos formális követelményeknek megfelel a e, panasz érdemi részének megvizsgálása nélkül. Ez lenne számunkra annak garanciája, hogy a lehető legfüggetlenebbé váljon ez a folyamat. Ami pedig a tisztviselőket, a Frontex munkatársait, illet, illetve a tagállami kiküldött munkatársakat, akik védkesnek bizonyultak, őket valamennyi Frontex műveletből szerintünk ki kellene zárni. Aztán van egy másik pont, amit beillesztettünk, a felebezés lehetősége, és annak a lehetősége, hogy ezeket a panaszokat harmadik személyek is benyújthassák, például NGO-k. Végezetül egyetértünk egyes módosítókkal, amelyek a panaszokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettséget írják elő, hogy az átláthatóságot garantálják, adatokat, statisztikákat kell szolgáltatni, fontos lenne a beérkezett panaszok elemzés, a statisztikája, és ez bizonyos tendenciákat megmutatna az egyes tagállamokban. Végezetül itt van ezen mechanizmus népszerűsítése, akár a tagállami hatóságok körében, akár azok körében, akik részt vesznek a Frontex műveletekben. Köszönöm.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 vezetés sok okból felelős ezen tragédiákért, amelyek az égei tenger és a földközi tenger térségekben játszódnak le. És a felelősség nagy részben a Frontexnél van, hiszen a Frontex az első európai kerítés, úgymond, mielőtt az európai határokon kerítések létesültek volna. A Frontex mindig is az a szervezet volt, és az most is, amely a kétségbeesett menekülteket arra kényszeríti, hogy olyan utakra lépjenek, amelyeket az embercsempészek kínálnak nekik. A Frontex több száz halálesetért felelős közvetetten vagy közvetlenül a migránsok körében, tehát nincs álszentebb, mint amikor azt mondjuk, hogy a Frontex a menekültek jogainak védelméért felelős, hiszen pontosan a Frontex sérti meg ezeket a joga, jogokat. a menekültek, migránsok jogai tehát sérülnek, csak egy független fórum érvényesíthetni az ő jogaikat, amely valóban függetlenül vizsgálódik az ENSZ égisze alatt, vagy más emberi jogi szervezet égisze alatt. Ez a minimum, amit mi tehetünk, ezen több százezer kétségbe esett ember érdekében. Azt is megállapítottuk, hogy több száz menekült veszítette életét különböző szigeteken az égei tenger térségében, például Lesboszon. Annyira sok menekült van, hogy ott már senki nem mozoghat normális élet keretei között. Rengeteg sír is van ott, a menekültek sír, akik ott veszítették életüket és nem lehet a juhokat egy olyan farkasra bírni, aki éppen támadja a nyár. Kérem, parapoli. Um, now I would like to give the floor to Angelica Pedig Angelika Milinára kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném még egyszer kifejezni hálámat a jelentéstevőknek, a kifejtett munka irán. Nem tudtam megnézni minden módosítót még, hiszen tegnap este futottak be, de átfogó elemzést fogunk végezni. Azt még hangsúlyoznám többek között, hogy a mechanizmus világos kell legyen mind a két fél számára. A Frontex hivatalnak is, meg a, a, a potenciális áldozat is át kell lássa működését. Világos kell tenni, ki jogosult használni mechanizmust és milyen céllal. A menedékesek és a migránsok különösen sérülékeny csoportok, azon belül különösen a nők és a, a kiskorúak, kísérlet nélkül kiskorúak lehetnek erőszak vagy emberjogsértések áldozatai. Ez a mechanizmus azonban nem a, arra szolgál, hogy minden ilyen panaszt kezeljen. Ezt világosan le kell szögezni. Idővészel, hogyha a, a panaszos nem a megfelelő hivatalhoz irányítják, és kerüljük azt is, hogy az alapjogi tisztviselők be nem fogadható panaszok tömegét kapják. A források meg az időnk is korlátozott, és hogy a magyarországi és hollandiai hírek figyelmeztetnek bennünket, hatékony mechanizmusra van szükség, mielőbb működőképesen felálló. Köszönöm. Köszönöm. Van-e ki valaki még hozzá szeretne szólni? Akkor visszaadom a társ előadóknak a szót. Először Ska Kellernek akkor most, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem sok hozzáfűzni valónk van. Ugye most a feladat, hogy a kompromisszumokat a, a módosítók összerakásával létrehozzuk, az árnyék ülésére vár ez a feladat. Roberta, hozzátenné valamit? Én csak megköszönném az együttműködést mindenkinek. Reméljük, a lehető legszélesebb alapon álló konszenzust tudjuk összehozni, hogy mindenki támogatni tudja majd a jelentést. Kiváló. Akkor szerintem zárhatjuk ezt a pontot. Következő ülésünk a Libével hétfőn lesz, 6 órakor délután. Köszönöm. Nagyszerű. Ne felejtsék el akkor elhozni a szavazókártyákat sem. Ezzel zárjuk a mai ülésünket. Köszönöm a részvételt. Találkozunk hétfőn.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 euh, euh, dans une manière anonyme peuvent faire cela avec une organisation euh, ONG, par exemple. Ok, I will later then explain that in English. That would be perfect if you can do that. That's what I was suggesting. <laughs> okay, here goes my French lesson. Merci, <laughs> merci. Thank you.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 Okay.